Okay. Yes, now we can start. So thank you, thank you. És akkor most el is kezdhetjük. Köszönöm szépen, elnézést kérek a késésért, de tudják önök is, hogy a kapcsolata volt gond az Európai Parlamentben a tagokkal. A tegnapi módosításokkal kapcsolatos szavazási eredményeket már kiküldtük. Most pedig szeretném ellenőrizni a határozat képességet, szeretném megkérni az összes résztvevőt arra, hogy aktiválja a felemelt kéz gombot, mert szeretném látni, hogy van-e legalább kilenc szavazótagunk, rendben van, tökéletes, tehát határozatképesek vagyunk, köszönöm szépen. Most pedig, mielőtt elkezdenénk a szavazást, Rákos úrnak adnék szót két percig. Ő beszélni fog nekünk az éves helyzetről Törökországban, tehát Frákosz úr, tessék, két percet kap. Good, good morning, Mr. Fragos. Could you please... Jó reggelt kívánok, Frágosz úr! Kérem, nyomja meg a speak gombot. Jó napot kívánok, hall bennünket? Igen, hallunk. Köszönöm szépen. Nos, az elfoglalt területeken van néhány ö, olyan állampolgár, akiknek az európai jogait nem ismerik el. Az Európai Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy Törökország tartsa magát a nemzetközi joghoz és az ENSZ szabályaihoz. Meg kell tudni egyezni. Úgy érzem, hogy a kompromisszumos módosítások tükrözik ezt a szellemet, és köszönöm a frakcióknak, hogy konstruktívan működtek. A kaukázusi helyzet mutatja befagyasztott úgynevezett befagyasztott háborúk által előállított helyzetet. A Törökország terjeszkedési akarata, akaratát például, ami a nemzetközi jog ellenébe megy. Azt látjuk, hogy az európai államok, vagy azt akar, hogy az európai államok beadják a derekukat nekünk, Mindenképpen a nemzetközi jogot kell támogatnunk. Különböző erőfeszítéseket kell tenni. Törökország ugyanis minden irányba provokál. Ahogy jelenleg a dolgok alakulnak, azt látjuk, hogy egyáltalán nem félnek a különböző támadásoktól. Ezért Európának gondoskodnia kell arról, hogy a jogállamiságot alkalmazzák. Az első bekezdésben hivatkozunk a biztonsági tanács állásfoglalására. A Ciprusi köztársaság hegységét, jogállamiságát és demokráciáját mindenkinek tiszteletben kell tartania. Az, ami jelenleg zajlik, elfogadhatatlan. Az ENSZ jogszabályait kell alkalmazni. A beavatkozás mindenfajta formája elkerülendő. A török megszállásnak meg kell szűnnie. Előadóként teljes mértékben egyetértek azzal, vagy örülök annak, hogy a kompromisszumos módosításokat elfogadták. Remélhetőleg az egész anyagot el fogják fogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a szavazást. Későn kezdtük, úgyhogy 10 óráig adok időt minden tagnak arra, hogy eh, a végső szavazását lebonyolítsa. Köszönöm szépen, és akkor most kezdjük. A 14-es ponttal folytatjuk az ombudsmani anyag. Az előadónak adok szót, Guillaume az SZND részéről tessék. Miss Giuliana, please press the speak button. Kérjük Guillaume asszonyt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, hogy lehetőséget kaptam a szólásra. Mint önök is emlékeznek, szeptember 3-án az ombudsasszony előadást tartott a jelentéséről, én is magam a jelentés tervezetemet bemutattam. 25 éves évfordulóját ünnepli a e héten a hivatal, az én tervezetem a 2019-es tevékenységét üdvözli 2201 panasszal, 456 vizsgálatot hivatalból, kettőt, kettőt hivatalból panaszok alapján 456 vizsgálatot tartott az ombudsman. 552 panasz alapján indított el 8 hivatalból indított vizsgálatot is. 151 vizsgálatról beszélhetünk az átláthatóság témájában mérlegelési jogkör megfelelő alkalmazásával és az átláthatósági normákról van szó. Az anyagokhoz, dokumentumokhoz való hozzáférést is kérjük, és kiemeljük, hogy ezzel az ombudsman munkáját lehet segíteni. Ami az összeférhetetlenség eh, elleni küzdelmet illeti, ott kifejezetten eh, kiemeljük az átláthatósági nyilvántartás fontosságát, amely kifejezetten kötelezővé kellene, hogy váljon a lobbisták számára. Kérjük, hogy szigorúbban ö, ö, ö, járjon el a forgóajtó jelenséggel, a revolving doors-al kapcsolatban, és hogy a hivatali visszásságokat kifejezetten megfelelő módon lehessen kivizsgálni. Üdvözöljük azt is, hogy mennyire fontos és szükséges a tendereztetéssel kapcsolatos eljárások szintjén. A fogyatékosságról 2019-ben az ombudsman a UNCRPD uniós közigazgatás által végrehajtásának védelmében, előmozdításában és nyomon követésében, fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozó uniós menetrend megerősítésében, akadálymentesítésben és kifejezetten fontos szerepet játszott. 2020 utáni időszakra vonatkozó átfogó, hosszú távú európai fogyatékossági stratégia igen fontos. A panaszok szintjén is igen körültekintőnek kell lenni, az egyenlő jogok szintjén, a diszkrimináció mentesség területén is. Nagyon fontos a diszkrimináció megkülönböztetés mentességet a felvételi eljárások keretében is megfelelően végrehajtani. 20 3-ról 2018-ban 44-re nőtt 2019-ben az EPSU vizsgálatok száma. Az európai demokratikus folyamatok szintjén ez igen fontos előrelépés. Nagyon sokan kérnek segítséget. Az európai regionális és nemzeti ombudsman hálózat fontosságát is kiemeljük, és azok hozzájárulását. Az alapotmányról a hatáskörökről is szólok, hiszen javító jelleggel kellene eljárnunk az alapokmány és a hatáskörök szintjén is. Kérjük a tanácsot, hogy a felülvizsgált alapokmányt fogadja el, hogy jobban lehessen az etikus eljárást előmozdítani. Az Európai Parlament a választási jelölés folyamatát is javítani kívánja, a parlamenti ciklus elején sorra kerülhessen a választás még átláthatóbb, egységesebb és rendezettebb formában. Ezen négy tengely mentén szeretnék, szerettem volna a jelentésemet megírni, és várom a javaslataikat. Köszönöm szépen! Thank you very much. Now I'm going to give... Köszönöm szépen. Kósa Ádám kapszót tessék. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kedves kollégák, kedves jelentéstevő asszony! Én alaposan elolvastam az Ombudsman 2019-es évi jelentését. És üdvözlöm az Ombudsman asszony az elmúlt évben gorcsó alá vette az intézmények, különösen a tanács dokumentumait és munka, munkájának átláthatóságát, és ennek etikai aspektusait. Lépéseket tett a fogyatékossággal élőknek, nagyon fontos szempont a bizottság honlapjának akadálymentesítése érdekében. Valamint számos állampolgár, állampolgári panaszt orvosolt. Bízom benne, hogy az ombudsman asszony hathatós tevékenysége mentén az európai intézmények évről évre hatékonyabban, barátabb módon és igazságosabban tudnak működni. Mindazonáltal én hiányoltam a 2019-es tevékenységéből az Európai Bizottság meghallgatása kapcsán tapasztalt transzparencia és objektivitási problémák említését és vizsgálatát, és az erre vonatkozó ombudsmani ajánlásokat fontos lépésnek tartom, és köszönöm, hogy foglalkozik a bizottság honlapjának akadálymentesítésével, illetve az ombudsmani hivatalokhoz benyújtott panaszok nyelvi palettájának bővítésével is. Lényegesnek tartanám azonban, hogy e- ezeket a lépéseket az érintett fogyatékosügyi szervezetek hatékony bevonásával valósuljanak meg. Azok, ők azok, akik minden fogyaték, fogyatékos, fogyat, minden fogyatékos szemét ismernek, az egyéni igényeket is, és sok esetben rendelkezésre álló és felhasználható technológiákat is. A magam részéről készen állok az együttműködésre. Gondolom, hogy ilyen egyensúlyozott és hatékony jelentés, jelentés születik, segíti az ombudsman jövőbeli munkáját. Thank you very much. Köszönöm szépen, most pedig Strugárió asszony kap szót Arinyú részéről. Köszönöm szépen. Remélem, hogy mindenki lát és hall engem. Először is gratulálok Guillaume úrnak ezért a jelentését. azért, hogy beszámolt a tevékenységekről az ombudsmani hivatalban 2019-ben. Üdvözöljük az átláthatóságot és az, e, azt, hogy az intézményeknek az etikai szabályokat be kell tartania, valamint az, hogy szélesebb körben támogatják a fogyatékkal élők jogait. 2019-es jelentésről van szó, ez igaz, de most már 2020-at írunk, és mint ahogy joggal mondta ezt az előadó is, 25 éve hoztuk létre az ombudsmani hivatalt. Nagyon fontos az, hogy méltassuk a hivatal és a személyzet küzdelmét, hiszen az uniós adminisztráció elszámoltathatóságát biztosítja. Nem csak számunkra, hanem mindenek előtt az európai állampolgárok számára fontos hivatalról van szó. Ami az átláthatóságot és az etikát illeti, a Renew Europe nevében néhány módosítást nyújtanék be, például az Európai Tanács elnökének a felelősségi körével kapcsolatban egy nyomozást indítottak el, azért mert a Coca-Cola a román elnökség néhány rendezvényét szponzorálta, Érdekes fejlemények voltak a tanácsban azért, hogy remutatásokat dolgozzanak ki a szponzors rálásokra. A német elnökség úgy döntött, hogy nem engedi meg ezért fajta a szponzolásokat, és ez jó. Nekünk erőtes üzenőkkel a tanács fele, hogy mozdjanak előre a munkák a tanácsban, mert egyelőre állnak ezzel kapcsolatban. Ami pedig a bizottságot illeti, erőtesebben kell fellépnünk. A múlt héten egy NGO azt jelentette, hogy a bizottsági személyzet 99 százalékában, amikor személyzet bizonyos kérelmeket nyújt be, elutasítja azokat. Az együttműködés lenne a lényeg a különböző uniós intézmények között és az ombudsmani hivatallal. Azért van még mind javítani, és csökkenteni kellene az eljárások hosszúságát is. Ami pedig a nemzeti ombudsmanokkal való együttműködést illeti, nagyon tetszik nekem a jelentés 23. pontja, a hálózat jobban támogathatná az olyan bátor koordinátorokat, mint például a lengyel Adam Bodnár, aki az alapjogokért küzd. Ha megnézzük, hogy milyen eltérő a helyzet különböző országokban, például Romániában, az emberek jogait védi az ombudsman. A jó gyakorlatot, jó igazgatás kultúráját kellene hirdetnünk, az ezzel kapcsolatos gyakorlatot terjesztenünk. Nyilván ehhez eszközökre is szükség van, így jobban lehetne ismertetni más ombudsmanok tevékenységét máshol is. Köszönöm szépen, és állok elébe a dosszéval kapcsolatos munkának. Köszönöm szépen az előadónak. Thank you very much. Now I'm giving the floor to... Köszönöm szépen, most Oken asszony következik. Here we are. Yes. Thank you very much. Köszönöm a szót. Köszönet mindenkinek, főleg az előadónknak, mert nagyon jó jelentést készített. Kollégáimhoz hasonlóan én is várom a további együttműködést önnel, és nagyon remélem, hogy a nagyon fontos kérdésekben egyforma álláspontot fogunk majd képviselni. Csak hangsúlyozni szeretném az átláthatóság kérdését, a transzparenciát. Ez nem csak azt jelenti, hogy hozzá kell férni a dokumentumokhoz, bár állandó harc folyik ezért. Úgy emlékszem, hogy az 1014-es rendelet, 1049-es, bocsánat, rendelet amely a dokumentumokhoz hozzáférésről szól, és nagyon fontos. 2018-ban nagy többséggel támogatta a parlament az én jelentésemet is, 2019. januárjában, amikor utaltunk arra, hogy a tanácson belül is nagyon fontos, hogy a munka átlátható legyen. Mert bár itt-ott látunk javulást, az állampolgároknak azonban nagyon fontos, hogy lássák azt is, hogy az előkészítő munka hogy történik, ahol a fontos döntések születnek. Például az én hazámban szeretnék ezt tudni az emberek, hogy hogyan érvelnek, és hogyan szavaznak aztán. És ezt sokkal gyorsabban kell tenni, mint ahogy ezt eddig tették. Tehát nagyon fontos ez az átlathatóság. Hát nem szeretik a parlamenti képviselőket sem, a diplomaták mindig zárt ajtók mögött dolgoznak. De az EU nem kormányközi szervezet, hanem közös, integrált jogalkotói szervezet és intézmény, ezért nagyon fontos az, hogy az állampolgárok követni tudják azt, hogy mi történik. És ez nagyon szigorúan benne van az alapszerződésekben is, amely aktív részvételt ígér az állampolgároknak az egész jogalkotói folyamatban, mégpedig a lehető legszorosabb nyomonkövetés, illetve a legláthatatóbb módon. A kormányok számára, és nem csak az Európai Parlament számára, ahogy ez most történik. Így szeretnék reagálni erre a jelentésre. Aztán A tavalyi választások előtt a tanácsban ö, tapasztaltuk, amire utalni szeretnék, hogy legyen egy olyan javaslat az AFKO-ban, hogyha mondjuk a tanács azt mondja, hogy valami nem elfogadható, mert elé, e, e, e, teljesen normális, hogyha ahol javítani való van, ott javítani kell, de az ombudsman státuszát is meg kell változtatni, mert jobb eszközökre van szüksége, mint amivel pillanatnyilag rendelkezik. Tényleg fantasztikus munkát végez, de óriás erőfeszítések árán. Úgyhogy Mindenkinek meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a lehető legjobb eszközök álljanak rendelkezésére, hogy a feladatát eláthassa. És hogy az európai állampolgárok rendelkezzenek azzal a bizalommal, amelyel az Európai Unióhoz fordulhatnak, hogy higgyék, el látja munkáját. Nos, ami a Frontex jelentést illeti, még annyit szeretnék elmondani, hogy a Frontexnek egy részével abszolút nem foglalkozik senki, és ezt már egyértelműen láttuk is. Úgyhogy már az előző kezdeményezését is támogatnunk kellene az előző jelentésében, mert ha az értékeinkről, az emberiségről beszélünk, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ő is meg láthassa ezt. Köszönöm szépen, Zlotowski úr következik. Nagyon kérem, mondja az elnök asszony, hogy mindenki tartsa be a rendelkezésére álló két percet. Parancsoljon. Szlavakovó nevében szeretnék hozzászólni, mert nehezen tud csatlakozni hozzánk, vagyis egyáltalán nem tud, úgyhogy elmondanám, amit ő szeretett volna. Összességében az ombudsman éves tevékenységi jelentését, illetve Guillaume asszony jelentését is folytatónak találom. Támogatom az ombudsman tá- célkitűzéseit, főleg a bürokratikus, át nem látható gyakorlat elleni harc terén. Két dolgot szeretnék elmondani. Véleményem szerint a jelentés tervezet nem helyez elegendő hangsúlyt a bizottság hozzáállására, amelynek a, amely a panaszok 60%-át képviseli. Kétségtelen, hogy az EU egyik legkevésbé átlátható intézményéről van szó. A tanács demokratikusan megválasztott nemzeti kormányok képviseléből áll, a bizottság viszont tele van olyan emberekkel, akikre soha senki nem szavazott. Úgy gondolom, hogy az ombudsmannek monitorozni kell tudnia, a bizottság munkáját, mégpedig szorosabban, mint ahogy eddig, és több kezdeményezéssel kell rendelkeznie, hogy vizsgálatot indíthasson. A jelentésben nem található meg az a tény, hogy az ombudsman főleg az állampolgárok panaszaival kapcsolatban lép fel, szemben saját kezdeményezésű ö, vizsgálataival szemben. 2019-ben 456 ilyen eset volt kettővel szemben. Úgyhogy itt probléma lehet, nem kellene, hogy több ilyen jellegű vizsgálat legyen. Én szeretnék módosítókat benyújtani, annak érdekében, hogy további ilyen jellegű vizsgálat legyen. Végül pedig a nyelvűséget rendkívüli módon támogatom az EU weboldalakon. Ez rendkívül fontos, az EU-ban minden nyelv egyenlő. De ha a legtöbb weboldalt kinyitjuk, nem ezt tapasztaljuk. Mi nem csak angolul vagy franciául kell, hogy beszéljünk. Örülök, hogy az ombudsman ebből a szempontból is egyenlőséget szeretne teremteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. George Lic úr, a szó parancsoljon. Thank you very much. First, I would like to... Köszönöm szépen! Először is köszönöm az jelentés készítőjének és az ombudsmannak a kiváló munkát. De engedjék meg, nem emeljem ki a 279-es esetet, hogy a bizottság hogyan foglalkozott a jogsértési kérdések vonatkozásában a joghurtok terén a cseh köztársaságban. Ebben az esetben a bizottság lényegi választ nem adott. És sajnálatos módon késtekedett is, hogy feldolgozza a jogsértési panaszt, pedig úgy tűnt jogos volt. A görög uh, tejtermékgyártó föderáció szerint a görög joghurt 6 milliárd eurós mennyiséget ért el a globális piacon. Ez azt jelenti, hogy amikor ilyen esetekről van szó, akkor a késekedés egyeseknek óriási vagyont termel. Nem csak a görög joghurtról van itt szó, hanem az egész európai piacról. Itt most nem egy különleges joghurt fajtáról van szó, hanem egy származásról. Végül pedig a bizottság további értelmezéseket tesz lehetővé, mert a görög joghurt régóta szeretné megszerezni a védett márka nevet, a védett származást, illetve a ö, földrajzi jelzést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Danoka asszony ilyen szó parancsoljon. Ms. Danoka, please press speak button. Zdanoka asszony, kérjük, nyomja meg ö, azt a gombot, amelyel aztán szólhat. A speak, vagy szólásra gombot. Kérjük szépen megnyomni. While Ms. Danoka is trying to connect... Elnök asszony, mindaddig, amíg ö, ö, próbál ö, szót kérni, addig Lefebvre úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Lefebvre úr, kérem nyomja le azt a megfelelő gombot. Igen, hallható is Lefebvre úr a bizottság részéről. Igen, köszönöm elnök asszony. A bizottság tudomásul vette a jelentés tervezetet, valamint az állásfoglalás tervezetet Szilvi Guillaume tollából, és köszönetet mond az előadó asszonynak az elvégzett munkájáért. Köszönetet kíván a bizottság mondani újra az ombudsman asszonynak is, aki az első megválasztása óta, 2013 óta nagyra értékelendő munkát végez és megfelelő együttműködésben, jó munkaszellemiségben dolgozik a bizottsággal. A bizottság is, mint az ombudsman asszony az átláthatóságot tűzte zászlaja, zászlajára O'Reilly asszonyhoz hasonlóan, különösen a COVID-19-es egészségügyi válság kezelésének nehéz idejében. Erre Guillaume asszony is utalt. Az állásfoglalás tervezet eh, is kiemeli, hogy a tanács és a bizottság a Brexit tárgyalásokkal megfelelő ö, ö, mm, átláthatóságot biztosít, és ami a revolving doors forgóajtó jelenséget illeti, megjegyzi, hogy a bizottság elkötelezte magát amellett, hogy végrehajtja az ombudsman ezzel kapcsolatos javaslatait. Ugyanígy van ez a biztos jelöltek érdekeltségi nyilatkozatainál, valamint a bizottság honlapjainak akadálymentesítésével kapcsolatban. Ami az Európai Ombudsman alapokmányát és hatásköreit illeti, nyilvánosságra hoztuk ezen levélváltást a parlamenttel, és mint önök is bizonyára tudják, tárgyalások folynak, egyeztetés folyik egyenlőre, és a parlamenttel nem sokára a tárgyalások is kezdetét veszik. A bizottság majd a jelentéssel kapcsolatban és az állásfoglalás tervezet elfogadásával kapcsolatban a plenárison is jelen lesz majd, jövő év januárjában valószínűleg, és a bizottság majd aztán formálisan is választ ad az Európai Parlamentnek a bizottságra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban. Most pedig megadom a szót Zdanoka asszonynak. Most hallható vagyok? kérdezi Zdanok asszony. Igen, tökéletesen. Nagyszerű. Nagyon rövid leszek, mondja Danoka asszony. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és természetesen az ombudsman asszonynak is, és O'Reilly asszonynak eh, a 25 éves eh, hivatala eh, évfordulójához is csak gratulálni tudok. Tudjuk, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy az ombudsmannak saját eszköztára van a kezében arra, hogy a munkáját elvégezze. És természetesen szükségünk van a lehetőségeinek kiszélesítésére. És ehhez a tanácsra van szükség, hogy ott a az alapokmány, felülvizsgált alapokmány jóváhagyása megtörténhessen a tanácsban. Erre van szükségünk. Köszönöm szépen. Most pedig zárszóként egy percre megadom az előadónak, Szilvi Guillaume-nak a szót zárszavának megtartásához. Köszönöm szépen egy percben. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáimnak a jelentéshez való hozzászólásért Kósa óra, minden, ami a javult akadálymentességet illeti, és a fogyatékossággal élők szélesebb bevonását az Európai Unió életébe, azt csak üdvözlölni tudom, és várom a módosításokat ami Straguriau és Oken képviselők forgóajtó jelenséghez való hozzászólását illeti üdvözlöm, valamint a tanácsban az átláthatóság fokozását. Én azt gondolom, hogy itt nem versengenek a transzparencia szintjén a javaslatok, hanem kiegészítik egymást, és azt gondolom, hogy a saját kezdeményezésű vizsgálatokat is csak támogatni tudjuk, hogy abból több legyen. 2019-ről beszélünk. Gondolom, hogy 2020 új előrelépéseket fog hozni az idei év a tavalyihoz képest is, és még további megfelelő ügyintézési kultúrához fog ez vezetni minket, és természetesen az ombudsman hivatalának további eszköztárakat kell biztosítani. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és azokat készséggel várom. Now I'm going to speak. Köszönöm szépen, most spanyolul fogok beszélni. Nézzük a következő napi rendi pontot. A 15. pontról van szó. A 858 per 2017-es petícióról van szó. Ana spanyol állampolgár petíciója a katalán régióba költöző családok gyerekeinek a katalán nyelvű oktatásáról van szó. Azt hiszem, hogy itt is van velünk online a petíciót benyújtó fél, Öt percet kap, utána a bizottság, és utána a különböző parlamenti frakciók. Ezután további két percet kap majd a petíciót benyújtó fél azért, hogy levonja a következtetéseket, üdvözöljük Önt, és meg is adom Önnek a szót, tessék. Jó napot kívánok mindenkinek! Először is köszönöm szépen, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy ma itt beszéljek. A kétnyelvű oktatásért felelő közgyűlés diszkriminál a katalán oktatási rendszerben, ugyanis a régióba költöző, a katalán régióba költöző spanyol családok nem tudnak csak spanyol, gyerekei csak spanyol nyelven spanyol nyelv helyett csak katalán nyelven tudnak tanulni. Holott a törvény kimondja, hogy két nyelvű kellene, hogy legyen az oktatás. Nagyon világos adataink vannak jelenleg arról, hogy a diszkrimináció hogyan zajlik jelenleg az iskolákban a spanyol nyelvű gyerekek, diákok és családaikkal szemben. Több mint 2000 esetet vizsgáltunk meg. Katalónia 90, iskolájának 94%-ában vizsgáltuk a helyzetet, különböző oktatási intézményekről van szó. A tanulmányunk az állampolgárságot nézi, a nyelvtanulást, és azt, hogy milyen nyelven tanítanak. Azt láttuk, hogy Katalóniában nem a spanyolt használják, holott spanyol nyelven is kellene, de ez nem jelenik meg. Az oktatási intézmények közül csak 25%-ban biztosítanak némi oktatást spanyol nyelven is. Továbbá a spanyol nyelven tanított tantárgy általában a tornaóra, vagy esetleg valami más. Nem veszik figyelembe a spanyol nyelvet. A lényeg az, hogy csak a katalánra összpontosítanak, azt akarják, hogy a gyerekek spanyol, katalán nyelven tanuljanak csak nagyon kevés a spanyol nyelvű oktatás. Csak szóban kezdik el a gyerekeket spanyol nyelvre tanítani az általános iskolában. Írni csak tíz éves koruk után kezdenek el tanulni spanyolul és ki is mondja egy jogszabály, hogy csak katalán nyelven, emellett spanyol nyelven nem lehet beszélgetni a folyosókon sem, a menzán sem. A mm, családokon belül is katalán nyelven kell folytatni a kommunikációt, mind szóban, mind írásban. És még ilyen válságidőkben is, mint a jelenlegi válság, a családok az iskolákra különböző tájékoztatókat csak katalán nyelven kapják meg. A hivatalos panaszok benyújtása ellenére sem változott meg a helyzet. Ennek az a következménye, hogy nagyon sok tanuló, diák nem tudja használni a helyi regionális nyelvet, és ezáltal kikerül a munkaerőpiacról is, ki van rekesztve. Így nem tudnak hozzáférni a jó minőségű oktatáshoz sem. Remélhetőleg olvasták a honlapunkon közzétett jelentést is erről. A diákok egy része azok, akik spanyol eh, ajkúak eh, speciális iskolákba kerülnek például. Európai állampolgárok nevében fordulunk önökhöz, parlamenti képviselőkhöz. Ugyanis eh, Katalónia megsérti a második cikket, nem alkalmaz jogállamiságot, Spanyolországnak és Katalóniának is oda kell figyelnie arra, hogy mit kérünk a harmadik cikk védelmét, a kisebbségek védelméről szóló cikket. Továbbá kérjük, hogy alkalmazzák az Európai Unió alapjogi kartájának más 22. cikkét is a nyelvi sokféleségről. És a legfontosabb az, hogy a munkavállalók Európai Unión belüli mozgását is akadályozzák, ami a 45. cikk. A szolgáltatások, árok, emberek és tőke szabad áramlását biztosítani kell az egész Európai Unióban, de ez igaz egy országon belüli helyzetre is. Ha csak katalán nyelven zajlik az oktatás, akkor ez a korlátozás azt jelenti, hogy Spanyolországon belül az emberek munkaerő mozgása is korlátozott. Más régiókból, más országokból nem tudnak a régióba költözni. Nagyon nehéz a katalon régión kívülről a katalán munkaerőpiacra bekerülni. Emellett az anyanyelvi oktatást is fontosnak tartjuk, a soknyelvűség elvét megsérti ez az eljárásmód és úgy tűnik, hogy a helyzet még rosszabbá vált, mint két évvel ezelőtt. A helyzet diszkrimináló Katalóniában. Így arra kérjük a petíciós bizottságot, hogy tárgyaljanak Katalóniával, nézzék meg azt, hogy eh, mi is a helyzet a katalán nyelvű oktatással, a katalán iskolákkal. Köszönöm szépen! Loszó asszony kap most szót a bizottság oktatási osztályáról, tessék. Yes. Good morning, everyone. Jó. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket. Az Európai Bizottság nevében szeretném elmondani az Európai Bizottság álláspontját ezen petícióval kapcsolatban. Már az elején ismételten el szeretném mondani, hogy továbbra is az az álláspontunk, mint amelyet korábban már írásban is küldtünk. Ez a petíció a spanyolul beszélő családokról szól, akik Katalániába ö, költöznek, és legalább részben spanyolul szeretnék tanítatni a gyermekeiket. Két aspektust kell itt figyelembe venni. Először is egy tagállam ö, fő ö, nyelve és a regionális nyelvei közötti kapcsolatot. Először is mi a helyzet az oktatással? Akár nemzeti, akár regionális nyelvről van szó, ez kizárólagos nemzeti hatáskör. Először is, ami pedig a nemzet és a regionális nyelvek közötti kapcsolatot illeti, nagyon fontos tudni azt, hogy az EU-nak semmilyen hatásköre nincs. Azzal kapcsolatban, hogy az egyes tagállamokban a hivatalos nemzeti nyelvet, illetve regionális nyelveket hogyan használják. Teljes mértékben a tagállamtól függ, hogy hogyan szabályozza, milyen mértékben teszi lehetővé ezt saját területén. Nyilván ezt az alkotmányos lehetőségeknek, illetve a nemzetközi jognak megfelelően kell tennie. Az EU-s kompetenciák ezen a területen arra térnek ki, hogy támogatják vagy kiegészíthetik a ö, tagállami törekvéseket. Az Európai Unió ö, ö, működéséről szóló alapszerződés harmadik cikke, illetve a karta, ö, ami az alapjogokat illeti, erről szól. Ami az iskolai nyelvhasználatot illeti, ez megint olyan exkluzív kompetencia, amely az oktatás ügy körébe tartozik. Az EU működéséről szól alapszerződés 165. cikke értelmében a tagállam felelős az oktatás tartalma, az oktatási rendszer megszervezése felett. És a tagállam kultúráját kell támogatnia ami a különböző oktatási órákat, az integrációt illeti azon gyerekek kapcsán, akik nem beszélik a nemzeti nyelvet, amelyek az oktatásnak csak egyes aspektusai, és a spanyol esetben ez így van, ez továbbra is kizárólagos nemzeti hatáskör. Az EU kompetenciája itt megint csak a támogatásra, kiegészítése terjed ki a tagállami intézkedések terén. Ajánlásokat megfogalmazhatunk, ösztönözhetünk, azonban a tagállami törvényeket, rendeleteket nem harmonizálhatjuk. Az oktatás nyelvének megválasztásába való beavatkozás, amelyre itt kérnek minket, túllépne azon hatáskörön, amelyen rendelkezünk ezen a téren. Ez igaz erre a konkrét helyzetre is. Röviden szeretnék utalni arra a törvényre is, amelyet a petíciót benyújtó emlegetett, a spanyol alkotmányra, a kartára és az EU primér jogszabályokra utal. Először is, ami a spanyol alkotmányt illeti, egyetelmű, hogy a végrehajtás a nemzeti jogszabályok körében történik. EU szinten nem lehet befolyásolni az, a spanyol alkotmányt, ami a kartát illeti. Szeretném elmondani, hogy a karta alapjogok sértéséről nem szól. Az 51. cikk első bekezdés értelmében a karta arra hívja, figyelme, hívja fel a figyelmet, hogy a tagállam alkalmazza az EU-s szabályokat. Ami egy sajátos helyzetet illeti, ehhez kellene egy rendelkezés, vagy egy elv az EU primér vagy szekundér jogalkotásában ezzel kapcsolatban. De nem erről van itt most szó. Hogyha nem EU-s jogszabályra vonatkozik ez az alaphelyzet, akkor a nemzeti ö, hatóságoknak, beleértve a bíróságoknak kell ö, jogot ö, szerezni ö, az alapjogoknak vagy érvényt szerezni az alapjogoknak elnézést. Következésképpen azt szeretnénk elmondani, hogy tudjuk, hogy ez kellemetlen dolog, sőt, még el is rettenti a spanyol családokat attól, hogy katalán földre költözenek, azonban ami a nyelvi használatokat és az oktatást illeti egy tagállamomban, a bizottság nem látja, hogy milyen alapon léphetne fel ebben az esetben. Remélem, így már világosabban látható e, ez a helyzet, de természetesen, ha további kérdésük van, szívesen válaszolok rá. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anes Evrin asszonynak a néppárt részéről adom meg a szót, mondja az elnök asszony. Miss Evren, please press speak button. Evren asszony, kérjük, hogy nyomja meg a megfelelő gombot szólása. Üdvözlök mindenkit! hallgattam a bizottság képviselőjének előadását, és megértettem, hogy az oktatás eh, a tagállami kizárólagos hatáskörbe tartozik, és a petíció benyújtóját is meghallgattam, az pedig nagyon fontos volt nehézségek, iskolai nehézségekről beszélt. Az olyan diákok esetében, akiknek a szülei ideiglenesen vagy tartósan katalán földre kell, hogy költözzenek, és kénytelenek szinte csak katalán nyelven az iskolai programjukat folyamatosan tanulni, szinte kizárólagosan, és aztán ez a tanulmányaik komoly nehézségeihez vezet. Egyes iskolákban a katalán nyelvben fürdőznek a gyerekek, már pedig katalán földön is a spanyol a hivatalos nyelv, és ezért a többnyelvűségnek kellene a kulturális és nyelvi diverzitás mint Európai Uniós alapelv mentén megvalósulnia. Igenis nyitni kell katalán földön is a sokszínűség felé, Spanyolországban is. Ez egy lehetőség minden fiatal számára. Ezek az okok vezetnek arra a néppárt részéről, hogy a petíciót tartsuk nyitva, és hogy eljuttassuk az illetékes bizottságoknak, a kulturális, libe és emberi jogi szakbizottságokhoz is, mondja az küldött, most pedig Huiz de Vezának a szocialista frakció részéről adom meg a szót. Ruiz de Veza úr. Kérem, nyomja meg a megfelelő gombot. Nagyszerű, most már tökéletesen halljuk önt. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék a petíció benyújtójának, Anna Lozadának mondani. Köszönöm a prezentációját. A helyzet igenis figyelemre méltó, amelyet bemutatott. Köszönöm szépen, hogy időt szentelt arra, hogy az Európai Unió petíciós szakbizottságához fordult petíciójával, és hogy megvizsgálhatjuk, hála önnek e kérdést. Másrészt tudomásul vettem az Európai Bizottság által kialakított és kifejtett álláspontot. Az egyes véleményeken túl, amely a katalánföldi kétnyelvűség fontosságát illeti, látjuk azt is, hogy ez a probléma az Európai Unió hatásköréből kiesik, ugyanis a kizárólagos hatáskörrel etéren az adott ország bír hiszen oktatási, kulturális területről beszélünk. Anna Lozada petíciós véleményét, álláspontját is tanulmányoztam, és az ő vizsgálata arra mutatott rá, hogy Katalán földön, ha jól értettem, nincs olyan iskola, amely tiszteletben tartaná az a az alaptantárgyak 25 százalékának spanyol nyelvű oktatását. Márpedig itt, hogyha a törvény ezt előírja, akkor ez egy komoly probléma, amire rámutatott most a petíciós. Nem mond ez ellent annak, amit a bizottság képviselője elmondott. Itt a jogállamiság tiszteletben tartása is igen fontos. Ugyanis egy régió a jogállamiság tiszteletben tartását ezen okok miatt nem hajtja végre. Az iskolák amelyek nem tartják tiszteletben a meglévő jogszabályokat, ezeket mindenképpen Spanyolországban kell bejelenteni. Most pedig Tom asszonynak adom meg a rinyó részéről a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallható vagyok? Igen, halljuk Önt. Igen, hallható a Rinyú kordonátra, Tómasszony. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam a ö, kiábrándító híreket. Elolvastam a petíciót. És párhuzamot tudok vonni. Én Észtországból jövök ahol a függetlenséget sikerült nemzeti identitásunkat és nyelvi alapon újra kivívnunk. Nem vagyunk mi egyedül etéren, és amikor azt látom, hogy a, kis, a kisebbséget diszkriminálják, és aztán többségévé válik, amely aztán más sokat diszkriminál. A múltban túl gyakran volt ez így, és most is úgy látom, hogy így történik. Az Európai Bizottságot hallgatva is kiábrándító hallanom, hogy az EU alapjogi kartája 51. cikkének első bekezdésére hivatkozás az nem megfelelő jogalap, még akkor is, hogyha a karta rendelkezéseit csak az uniós jog végrehajtása tekintetében lehet figyelembe venni. Hivatalos szakpolitikusok vagyunk, nekünk az a fontos és az a dolgunk, hogy világos politikai állásfoglalásokat fogalmazzunk meg, és a problémákat megoldhassuk. Igen, vannak jó példáink Finnországban, az oktatás, a svén, a finn nyelveken történik. Száz éve még probléma lehetett, ma már nem. Úgyhogy amikor nincs hatáskör fehér Oroszországgal kapcsolatban, az nem jelenti azt, hogy nem kell a szavunkat hallatni. Nyitva kell tartanunk a petíciót, oda kell rá figyelnünk, és mindent meg kell tennünk, hogy megoldást találjunk. Ez kivitelezhető a hagyományos csoport, kisebbségi csoportok szószólójaként kell szólnunk. Ez világos diszkrimináció, ez nem, nem normális dolog, és itt nyitva kell tartanunk ezt a petíciót. Ahora le doy la palabra a la... Köszönöm szépen Tómasszonynak. Rive asszony kap szót a zöldek részéről, tessék. Elnézést kérek, mondja beszélő, rosszul állt a képernyő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy 2018-as petíció. A petíciót benyújtó fél kérésére vizsgáltuk meg, hiszen egy tanulmányt végeztettek el. Megbeszéljük most még egyszer, de hát az Európai Bizottság már elmondta, hogy a nyelvhasználat, valamint a nyelvhasználat az oktatásban a tagállami hatáskörbe tartozó kérdés. A katalán hatóságoknak írtunk, és ők válaszoltak is nekünk. A katalán kormány egyéni nyelven biztosító oktatást azoknak a csala, spanyol családoknak, akik ezt kérik. Tehát semmi más nem tudunk ehhez hozzátenni. Csak azt tudom elmondani, amit a tagoknak kiküldött e-mailemben is elmondtam. A katalán eh, oktatási rendszer a eh, spanyol alkotmánynak és a spanyol alkotmánybíróság ítéletének is megfelel. Ami pedig a két nyelvű közülést illeti, ez a kisebbségi oktatásra is odafigyel, és az is azt mondta, hogy a katalán oktatási rendszer megfelel a törvényeknek. A katalán rendszer nem csak, hogy biztosítja a diákoknak, hogy ugyanolyan készségekkel zárják a tanulmányaikat spanyol és katalán nyelven, de emellett hangsúlyozzák azt is, hogy mennyire fontos a kétnyelvű oktatás. Tehát ha a kétnyelvűségről beszélünk, akkor én azt mondom, hogy itt ezt most ma le is kell zárnunk. Viszont ha itt ideológiai kérdésről van szó, akkor a petíciós bizottság egy hátsó kiskapu, hogy a nemzeti politikák bekerüljenek ide. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most pedig az ECR kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen a petíciót benyújtó félnek, hogy nagyon világos petíciót fogalmaz meg arról a helyzetről, amely gyerekek és családok ezreit érinti. Önökét, akik a katalán régióba költöznek, viszont nem tudnak spanyol nyelvű oktatásban részt venni nem csak az alkotmány harmadik cikkét érintő kérdés ez, ugyanis tisztáznunk kell itt egy sor kérdést. Úgy gondolom, hogy az, ami elhangzott az e-mailben, az nem helyén való, nem helytálló. A szülőknek bírósághoz kell fordulniuk azért, hogy tiszteletben tartsák a jogaikat, tiszteletben tartassák a jogaikat. a kisebbségi nyelvek kartáját veszi figyelembe a bíróságot. A bíróság. Itt nem nyelvi apartheidról kell, hogy szó legyen, hanem arról, hogy nyelven, a saját anyanyelvükön kapják meg a nemzeti alaptanterv oktatását. Szerintem nyitva kell hagyni ezt a petíciót, és a bizottságnak meg kell tennie mindent, hogy megvizsgálja ezt a helyzetet. Nagyon meglepett az, hogy az Európai Bizottság hogy a bizottság és más frakciók azt mondták, hogy nem ide tartozik, nem a hatáskörünkbe tartozik, és nem a, és hogy az egész csak a tagállami hatáskörbe tartozik. De hát itt a parlamentben a harmadik országokról is beszélni szoktunk. Emellett kisebbségekről szoktunk, bizonyos országokban például a roma lakosságról. Most is az emberek azt mondják, hogy zárjuk le ezt a petíciót ideológiai okokból kifolyólag. De itt nem erről van szó. Ez, ez egy alapjogi kérdés. A gyerekek, a tanulók jogairól van szó. Nem szabad elfelejteni gyerekek, tanulók jogairól van szó. Ez egy előjog, amely elsőbséget kell, hogy élvezzen bizonyos szubregionális kormányzati testületek fölött. Az Európai Unió jogállamiságáról van szó. Az Európai Parlament a petíciós bizottsága révén nyitva kell, hogy hagyja ezt a petíciót, hogy tovább vizsgálódhassunk, és megvédjük az alapjogokat. Diákokét köszönöm. A néppárt kap most szót, szól közbe az elnök. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Köszönetet mondok eh, Análó Szádának. Köszönöm, hogy előterjesztették ezt a petíciót. Ezt még akkor terjesztették elő, amikor én voltam a Peti Szakbizottság elnöke. A helyzet azóta nem változott. Ennek a petíciónak nyitva kell maradnia a katalán oktatási tanácsnok nem válaszolta meg azokat a kérdéseket, amelyeket a petíciós bizottság hozzáintézett levelében. Tulajdonképpen nem válaszoltak egyetlen egy megjegyzésünkre sem, nem válaszolt egyetlen egy megjegyzésünkre sem. Szakpolitikájuk a spanyol alap oktatási szabályok ellenébe megy. A bizottság azt mondja, hogy nincs semmiféle hatáskör ebben a kérdésben, viszont én öt évig dolgoztam a petíciós szakbizottságban, és tudom, hogy ha egy állampolgár hozzánk fordul, akkor az azért van, mert képtelen megoldani a helyzetét, amikor alapjoga sérül, és már megpróbált más csatornákon keresztül érdeket érvényesíteni, de nem sikerült. Tehát hozzánk fordulnak. A diszkriminációmentesség, az emberek szabad mozgása a mi felelősségünk. Mi politikai testület vagyunk, és válaszolnunk kell Análó Szádának, valamint a kétnyelvű közgyűlésnek. A petíciós szakbizottságnak nyomást kell gyakorolni, meg kell tönnie minden tőle telhetőt. A bizottság azt mondja, hogy nincs kompetenciája ebben a kérdésben, de Három évvel ezelőtt mi egy misszió során megpróbáltuk ott helyszínen megvizsgálni a helyzetet. A Doniana Nemzeti Park kapcsolatban egy nyomozást bonyolítottunk le. Spanyolországban egy misszión, akkor is a bizottság azt mondta, hogy nincs hatásköre. Tehát nekünk továbbra is nyomást kell gyakorolnunk, mert Katalóniában a kétnyelvűség szempontjából az alkotmánytisztelet nem létezik. A kormány azt mondja, hogy meg megoldja ezt a problémát, vagy hogy másfajta csatornákon kell az állampolgároknak érvényesíteniük a panaszaikat, de az a helyzet, hogy a diákoknak joguk van az anyanyelvi oktatáshoz. Én Majorkáról származom, egy kétnyelvű közösségből. Én is kétnyelvű vagyok. A katalán az anyanyelvem, de szeretem a kasztiliai anyanyelvemet is, második nyelvemet is. Én támogatom a multilingualizmust, de ennek békés alapon kell megvalósulnia. Tehát ezért kérem, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Nagyon világos tanulmányt terjesztett elénk a petíciót benyújtó fél. Azt látjuk, hogy Katalóniában semmi sem történt, ezért egy missziót kellene lebonyolítanunk, Katalóniában, hogy biztosítsuk azt, hogy a jogokat tiszteletben tartsák. Köszönöm szépen, mert itt a következő tessék. could you please press speak? Kedves Maite asszony, kérem nyomja meg a speak gombot. Miss Maite, could you please press... Maite asszony, kérem nyomja meg a speak gombot. Sí, me escuchan y me ven, por favor? Perfectamente. Köszönöm, most már látnak? Igen, tökéletesen, köszönöm. Nos, én is két nyelvű közösségből származom. Baszk és spanyol vagyok. 1978-ban tanulhattam mind a két nyelven. És ezért rendkívül hálás is vagyok. Végighallgatva azt, amit Anna Loszádosz mondott, és ismerve ezeket a nyelvi kérdéseket, mert filológus vagyok, úgy gondolom, hogy minden, amit mond, teljesen normális, és egyszerűen ez felháborító megsértése ezen diákok jogainak. Egyes regionális önkormányzatok is ö, megsérthetik sajnos ö, a törvényeket. Az Európai Uniónak csak általános kompetenciája van, csak olyan kényes kérdésekben, amelyek például a gyermekeket vagy a családokat érintik és ha a családják azt látják, hogy a kormányok manipulálják őket, ez egyszerűen önkényes. A gyerekek sokkal fontosabbak, mint azok a nyelvi politikák, amelyeket egyesek tabu témaként kezelnek. És az ideológiai politika egy szörnyet szül a többnyelvűségnek pozitív tényezőnek kellene lennie, és nem ez történik. Úgyhogy szerintem tartsuk nyitva ezt a petíciót, és várjunk meg egy megfelelő választ a bizottságtól, mert az EU alapszerződések második cikkét nem szabad megsérteni, és pontosan az a feladata a bizottságnak, hogy megvizsgálja azt, hogy hol kell javítani. Úgyhogy a pluralizmus az, amit támogatni akarunk, és szeretnénk, hogyha Katalán földön a kétnyelvűség valóságá válna, és megfelelően választhassanak a szülők, és a lehető legjobb oktatási rendszerbe kerüljenek a gyermekeik, mert a gyerekeknek erre van szükségük, és ők a legfontosabbak. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az LCR e képviseletében Szavtovszki úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nos, teljesen etikátlan dolog a nyelvet elnyomás eszközeként használni. Minden kormánynak meg kellene felelnie az alkotmánynak és az alkotmányban leírtaknak. Itt egyértelmű a diszkrimináció olyanokkal szemben, akiknek spanyolul kellene tudniuk tanulni a katalán földön is. Attól tartok, hogy ez szándékos fellépése a regionális önkormányzatnak. Ez olyan fajta elnyomás, amelyen nem lenne szabad a jövőben érvényesíteni. Tagállamokról van szó, nem a régiókról, amikor exkluzív kompetenciákról beszélünk. Szerintem a spanyol hatóságoknak kellene ezt megoldani, hogy a nem egyenlő bánásmód ö, megszűnjön. Ezért szerintem nyitott, nyitva kellene tartanunk ezt a petíciót, és megfigyelnünk, hogy mi történik. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Kányász úr következik, parancsoljon. Az Egyesült Királyságban. Kenyasz úr, kérem nyomja meg a speak gombot. Jó. Nagyon köszönöm, elnök asszony, és köszönöm ezért a jelentésért, mert ez egyszerűen felháborító. El szeretném mondani, hogy ha ideológiai jellegű megközelítés lenne ez, más lenne ez. De látjuk, hogy itt nem oktatási vitáról van szó. Ha megnézzük az elveket, bár úgy tűnik a bizottság ezzel nem ért egyet, látunk el, hogy ez a fajta oktatási modell a gyerekek alapjogait érinti. Azt a jogot, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, azt pedig alapvető jog az Európai Unióban is. Ez olyan kormánytól származik, amely rendszeresen megsérti a törvényeket, és olyan jogi határozatokat, amelyek már többször is felhívták a figyelmüket erre. A katalán vidéken az oktatásnak 25%-ának spanyol nyelven kellene folynia. A katalán hatóságok azonban nem hajlandók változtatni, egy nyelven akarnak oktatást biztosítani, úgyhogy a gyerekek alapjogait sértik. Mi pedig olyan jogokat akarunk megvédeni, amelyeket csak egy regionális önkormányzat képvisel. az államnak kellene fellépni ott, ha egy regionális önkormányzat rendszeresen megsérte jogokat. Önök azt mondják, forduljanak a bírósághoz. De hát eddig is ezt tették. A szülők a bírósághoz fordulnak, és hogyha az ő javukra dönt a bíróság, akkor utána megfélemlítik őket az iskolák, a egyes kormány pártok, vagy pártok, amelyeket itt a kép tisztelt házban is találhatunk. És aztán a családoknak el kell költözniük, annak érdekében, hogy találjanak egy olyan iskolát, ahol legalább az órák 25%-a saját nyelvükön ö, folyik. Ez egyszerűen felháborító, hogy egy ilyen helyzet előállhat a 21. században. Az Európai Bizottságnak igenis lépnie kellene, és én is azt kérem, hogy hagyjuk ezt a petíciót nyitva, mert a bizottság felelős azért, hogy biztosítsa, hogy a jogállamiságot tiszteletbe tartsák az Európai Unióban. És biztosítanunk kell azt is, hogy a gyerekek jogait is tiszteletbe tartják, mert azon gyerekek, akiknek spanyol az anyanyelvük, kétszer annyian vannak azok között, akik kibuknak az iskolából, pont ezért. Úgyhogy hazugságokat terjesztenek azért, hogy a katalán területeken egy nyelven folyjon minden, és más diákokat nehéz helyzetbe hozzanak. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk. Még hárman szeretnének hozzászólni. Kérem, egy percben tegyék. Gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a la Köszönöm szépen, Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Lozada asszonynak is, hogy a petíciós bizottsághoz, mint megfelelő fórumhoz fordult, és ezen drámai helyzetet meghallgathattuk. Köszönöm, nagyon sajnálom, hogy a petíciós bizottsághoz kellett fordulnia, hiszen Spanyolországban nem kezelik ezt a kérdést megfelelő helyen. Jó ajtókon kopogtatott a petíciót nyitva kell tartanunk, és egy olyan Európai Uniós tagállamról beszélünk, ahol az EU jogot nem tartják tiszteletben. Nagyon sajnálatosnak találom az Európai Bizottság képviselőjének előadását. Úgy érzem, hogy a bizottság a jogállamiságot nem tartatja be az EU minden régiójában. A katalán földön igenis a spanyol alkúak gyermekeinek az oktatása spanyol nyelven nem megoldott. Kérem, hogy vizsgáló bizottságot nyissunk erről, és a kult szakbizottsághoz is forduljunk. Köszönöm, mondja az elnök asszony, most pedig Danoka asszonynak egy percben adja meg a szót. Igen, köszönöm, elnök asszony. Meghallgattam mindenkit. Igen nagy érdeklődéssel e kérdésben. Szeretnék valamit kérni azoktól, akik ma a kisebbségek jogairól szóltak, az oktatás szintjén, az anyanyelv használatával kapcsolatos kérdéskörökben, az Európa Tanács kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos aktusára is gondoljanak. Az Európai Unióban a magyar, a román, a korzikaiak, korzikán a korzikai nyelv, az észt, lett, és orosz ajkúak használata az én országomban is az orosz ajkúak oktatása nem megoldott. Bizony az iskolákban, és a, a néppárti kolléga is, az ECR frakció képviselője is elmondta, hogy a lett petíció az anyanyelvi oktatáshoz való jog kisebbségi nyelven a karta alapjogaként is ismeretes. És mégis lezárták ezt a petíciót. A koordinátorok többsége így döntött. Úgy döntöttek, hogy ezt a petíciót Számos lett szülőtollából származó petíciót lezárták. Remélem ezen petíció nem ilyen sorssal bír majd, és én az, azt az álláspontot képviselem, hogy a gyerekeknek joguk van anyanyelven ö, ö, tanulni, a 12 éves és korú gyermekeknél ez igen fontos. Ne kettős mércével bírjunk, és gyakoroljuk azt, amikor alapjogokról beszélünk. Nem preferenciákról van itt szó. Legyünk következetesek, és járjunk el egyformán ez ügyben. Köszönöm az utolsó szó jogán pedig Zajdó úrnak adom meg a szót egy percben. Kérem, hogy nyomja meg a megfelelő gombot, ahhoz, hogy halljuk is, amit mond. Most jól hallható vagyok? Igen, tökéletesen. Azt mondtam, hogy a nyelvek, minden egyes nyelv, nemzeti nyelv és regionális nyelv erőssége Európának. Spanyolországban igen sokszínű a paletta a nyelvek szintjén. A probléma akkor merül föl, amikor ideológiai vetületet, vetülettel bír egy nyelv, és a hátrányos megkülönböztetés eszközévé válik. A, a nacionalista katalán kormány ezt évtizedek óta ideologizálva használja, és túl messzire ment e téren. A médiákban a kormányban, a közigazgatási szervekben és az oktatásban is. Ez a legsúlyosabb területe az ideológiai vetületnek. Egyéni jogokról kell, hogy beszéljünk, különösen amikor a kiskorúakról beszélünk, és azokat hátrányosan hátrányos elbírálásban részesítjük. Lozede asszony is elmondta ezt a petíciós pedig az oktatásnak kulturális gazdagodás, nyelvek tanulásának területévé kell, hogy váljon, és annak is kell, hogy maradjon. Az örökségünket, kulturális nyelvi sokszínűségünk örökségét tiszteletben kell tartani. A gyerekeknek saját anyanyelven kell tanulniuk, és azon kell tudni magukat kifejezni. Regionális vagy nemzeti nyelvekről legyen szó. Zoidó úr, mondja az elnök asszony, be kell, hogy fejez az egyperces felszólalását. Be is fejezem, hangzik a válasz. Szolidárisnak kell lennünk a szülők és gyermekek felé. Nyitva kell tartanunk ezt a petíciót. Úgy gondolom, hogy egy vizsgáló bizottságot kellene a helyszínre küldenünk annak érdekében, hogy ezen alapjogok sérelmét kivizsgálja. Most pedig Lozade asszonynak adom meg két percben petícióra. Petíció lezárására a szót, mert még egy további petíciót is meg kell vizsgálnunk, kérem röviden szóljon. Azt szeretném még elmondani, és köszönöm a szót, hogy az Európa Tanács és mindezt már elmondta, és nagyon súlyos a helyzet. Itt emberi jogok sérelméről és gyermekjogok sérelméről van szó. A szülők számára lehetetlen bírósághoz fordulni, hiszen hosszú és költséges folyamatról van szó a katalán lakosság nagy részének bírósághoz kellene egyébként fordulnia, hogyha mindenki így járna el. A szülők hogyan érzik önök szerint magukat, akkor, amikor a gyermekeik azt mondják nekik, hogy a, a spanyol nyelvet csak otthon lehet használni, a katalánt pedig az iskolában és hogy anyanyelvükön karácsonyi dalokat nem hallgathatnak, nem tanulhatnak meg számolni, írni, mesét hallgatni sem. Spanyol anyanyelvükön. Ezek a gyerekek hogyan érzik magukat? Spanyol nyelven írott irodalmi műveket sem ö, olvashatnak, sem beszélhetnek róluk. A nemzet nyelve pedig a spanyol, mégis katalánul kell tanulniuk. Kétnyelvűségű társadalomról beszélünk, és kétnyelvű iskolában kell a sok színűséget is képviselni. Az egynyelvűség lehetetlen. Ez soha nem jó pedagógiai módszer, ha a spanyolt a kultúra nyelvéből kizárjuk, akkor Spanyolországtól is elszigetelődnek. Értsenek meg engem, mi Európa része vagyunk, ott pedig az alapjogokat nem tartják tiszteletben. Azért fordultunk önökhöz, mert már minden ajtón bekopogtunk, és eddig ezen súlyos kérdést nem oldották meg. Köszönöm szépen Loszada asszonynak, azt követően hogy meghallgattuk önt, és meghallgattuk a bizottságot, valamint a szakbizottságunk tagjait. Az elnökség nyitva hagyja ezt a petíciót. Ugyanakkor az elnökség meghallgatván a képviselők érveit, megkéri a bizottságot arra, hogy monitorozza azt, hogy hogyan garantálják a kiskorúak jogait a katalán kétnyelvűséggel kapcsolatban. Utána pedig a spanyol kormánynak is levelet írunk, melyben hangot adunk a godalmunknak, és megkérjük, hogy magyarázza meg nekünk azt, hogy hogyan garantálják a spanyol nyelv hivatalosságát Katalóniában. Igen, sok képviselő kérte azt, hogy látogassunk el a helyszínre, és tudják azt is, hogy a koordinátorok koordinátori ülésen javasolhatják ezt, akkor, amikor ennek a megfelelő ideje eljön, az elnökség meg fogja fogalmazni ezt a kérdést, hogy megnézzük hogy a koordinátorok ülésén, hogy jóvá lehet-e hagyni egyesfajta látogatást Spanyolországba, és a koordinátori ülésen a többséggel fogunk erről dönteni, hogy ezt meg tudjuk-e szervezni. Ezt a napirendi pontot lezárjuk, viszont maga a petíció nyitva marad. Egy dolgot szeretnék még elmondani európaiként. Én úgy érzem, hogy a nyelvek azok, amelyek összekötnek bennünket, ezek nem választanak el bennünket, és ezt kellene, hogy biztosítsa az egységet a sokféleségben. Nem lehet megosztó. Most nézzük a 16-os napi rendi pontot, a 1432 per 2016-os petícióról van szó, Komitácia Autokosztitúici, a bolonyai autópálya kérdése. Luca Tassinári asszonyt üdvözöljük, aki a petíciót benyújtó fél. Adunk neki néhány percet, hogy ismertesse a petíciót, utána a bizottság kap szót, és azok a képviselők, akik szeretnének felszólalni. És a petíciót fel, benyújtó fél a végén még egyszer szót kap. Üdvözöljük, és megadjuk a szót. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! A bolonyai autópálya 12 sávos, 50 méter széles, 13 km hosszú, és egy koncesszió az Austrade per l'Italia SPA vezeti. Ez az autópálya sűrűn lakott területet érint, több száz lakás mellett húzódik, és ennek a korszerősítése 65 méterre szélesítené ki az úttestet, a, a sávokat 16-ra, sőt a középső rész 18 sávosra emelni, és így 180 ezer gépjármű járna itt naponta. Minden évben így 65 millió gépjármű, nehéz gépjárműveket beleértve járna itt több ezer lakos ablaka alatt. Már most is 40%-át jelenti a kibocsátásoknak ez az autópálya, Bolonyában. Hogyha kibővítik, ez már 50%-ot fog jelenteni a 13 kilométeres autópálya ugyanannyit szennyez, mint a 900 kilométernyi hosszú közösségi autóutak. Hogyha még inkább ide koncentráljuk ezt a levegőszennyezést és a forgalmat, ez óriási igazságtalanság lenne, és ez teljes megsértése annak az elvnek, hogy e, megfelelő módon kellene elosztani a következő közmen, környezetvédelmi kockázatokat a 2020-as tiszta levegőnek is meg akar felelni az Emilia-Románia régió, és azoknak a céloknak, amelyeket az 1999 per 30-as és a 2008 per 50-es irányelvek megfogalmaztak. Nem értjük, hogy az Európai Bizottság véleményében hogyan nem tud nyilatkozni a, erről a petícióról. A bizottság, amikor azt mondja, hogy nem kompetens ebben a kérdésben, gyakorlatilag elfelejti, vagy úgy tesz, mintha elfelejteni, hogy már kértük az olasz hatóságoktól azt, hogy megfelelő politikát folytassanak, hogy a levegőt javítsák főleg, eh, mert 2012. december 19-én az Európai Bíróság már elítélte itt Olaszországot, mert a PM10 érték határokat túllépte 2006-ban és 2007-ben. Eh, nagyon sok területen. Eh, a 2 per 2 per 2900-as számok értelmében is már sokkal magasabbak ezek az értékek. 2016. június 16-án az Európai Bizottság figyelmeztette Olaszországot, és újabb felszólítást küldött, amelyben utalt a 2016 per 3585-ös határozatra, illetve a 2014 per 2147-es sért, jogsértésre. Az Európai környezetvédelmi ügynökség már rámutatott arra, hogy sajnálatos módon Olaszország rekordot dönt az olyan halálesetek terén, amelyeket a levegőszennyezés okoz. És így az Európai Bizottságot arra kérték, hogy értékelje ne csak hidegen szakmai szempontból ezt a projektet, hanem figyeljen arra is oda, hogy az emberek egészségét ez hogyan befolyásolja. Az Európai Bizottság még a COVID-dal kapcsolatban is úgy nyilatkozik, hogy nem kompetens, pedig rá már kiderült több tanulmányból, hogy a levegőszennyezés sajnálatos módon hozzájárul a súlyos esetek kialakulásához. Végül Tisztelt parlamenti képviselők, kérjük, hogy politikai sikon is véleményezzék ezt a petíciót, mert szöges ellentéte a szép nyilatkozatoknak és a tetteknek. Nyilvánvaló és megoldhatatlan ellentmondás ez, hiszen vannak nagyon sokan, akik már például az Extinction Rebellion, a Fridays for Future, a legélmente a a világ szervezetek közül a WWF is nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Mindenki ellene van ezeknek a projekteknek, akiket itt említettem. Hogyha az Európai Unió tényleg új zöld programot akar beindítani, akkor nem lehet érzéketlen az ilyen jellegű projektekkel szemben, amelyek szöges ellentétei ezeknek a célkitűzéseknek. Köszönöm. Thank you, uh, grazie Mila. Nagyon köszönöm. Most pedig a szót Elia Antico kapja. 5 percben a bizottság szólhat hozzá, parancsoljon. Mrs. Antica, please press speak button. Kérem nyomja meg a speak gombot, mert nem halljuk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagyon köszönöm a petíciót benyújtónak, hogy tájékoztatott minket a petíció tartalmáról, és a petíciós bizottságnak, hogy a bizottság elmondhatja, milyen álláspontot képvisel. Ami az Európai Uniós környezetvédelmi irányelv megvalósítását illeti, nagyon fontos, hogy minden érintett intézkedést és minden érintett intézmény összefogjon. A bizottság azonban csak a súlyos Európai Uniós jogsértésekre koncentrál. Ami ezt a petíciót illeti, a levegő minőségével kapcsolatban kell ö, ö, nyilatkoznunk. Ugye ott van az Európai ö, Bíróság határozata, a 2016 85 ös illetve a 2014 47 es Ezen kívül értékelnünk kell, hogy a környezetre milyen hatása van ennek a projektnek. súlyos és ö, szisztematikus ö, se, rögsértéseket kell vizsgálnunk. Ami a, a, az irányelvet illeti, és a levegő minőségét, a 2080 50-est, hogyha a PM10-es és a CO2 értékeket túllépik a tagállamok, akkor a levegő minőségét biztosítandó lépéseket kell tenniük a tagállamoknak. Mivel a minőségi értékek a korlátokon belül vannak, úgy találtuk, hogy ez nem káros az emberi egészségre. A tolmácsok elnézést kérnek, de a hangminősége rendkívül rossz, úgyhogy nagyon próbálkozunk megérteni, amit a hozzászóló elmond, de nem mindenütt egyértelmű. Tehát ajánlásokat tud a bizottság megfogalmazni, dialógust kialakítani, azonban intézkedéseket nem hozhat. Főleg azért, mert a gépjármű forgalom az egyetlen dolog, amit figyelembe kellene venni, ez nem így van, mást is meg kell vizsgálni, a fenntartható ö, mobilitást és egyéb területeket is. Tehát több olyan intézkedése van szükség, ö, amelyek megfelelő helyzetet teremtenek. Ebben a kontextben olyan projektről van szó, amely szélesíti azt az autósztrádát, autópályát, amely Bolonyán keresztül halad. Ami a környezetre gyakorolt hatását illeti, figyelembe kell venni mindent, amely egy ilyen jellegű projekt esetében felmerülhet, beleértve itt a levegő minőségét is, mielőtt még engedélyezzenek egy ilyen projektet. Nyilván megjegyzéseket fűzhetünk ehhez a projekthez, de fellépni, hogy megkérdőjelezzük a legitimitását ezeknek a döntéseknek, gyakorlatilag a bizottság vissza szeretne térni arra, amit már írásban be is nyújtott. A legtöbb részlete ennek a petíciónak a nemzetállami kompetenciába tartozik. Ezért a petíciót benyújtóknak azt szeretnénk javasolni, hogy a nemzeti jogorvoslati lehetőségeket használják ki, akár helyi szinten, akár úgy lépjenek fel, hogy ne valósítsanak meg egy olyan projektet, amelyet úgy ítélnek meg, hogy vagy nem felelt meg a megfelelő eljárásoknak, vagy nem megfelelő egészségügyi szempontból. Tehát eh, minden nemzeti lehetőséget kérem, hogy próbáljanak meg megragadni. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most akkor Péter Jár következik a néppárt képviseletében, parancsoljon. Uh, halló! Ja! Nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy szakmai kérdést kell feltennem, ez foglalkoztat engem, és a petíciót benyújtó felet is ez foglalkoztatja. Nem arról van szó, hogy autópálya mellett vagy ellen vagyunk. A petíció lényege az, hogy egy, a városban gond a levegő minősége, kettő, vannak uniós szabályok, amelyek köteleznek a határértékek betartására, és gondolom, hogy gyanítom, hogy nem tartják ezeket be. És még valami, a petíciót benyújtó fél kétli azt, hogy az autópálya megépítésével javul majd a levegő minőség. Tehát ez egy kérdés a bizottság felé, hiszen a tagállamok kötelesek bizonyos intézkedéseket foganatosítani, hogy a levegő minőség jobb legyen. A kérdés az, hogy az autópálya hozzájárul-e a levegő minőség javulásához? Igen vagy nem? Számomra ez a döntő kérdés. A bizottság ilyen tekintetben végezhet utómunkát és persze azért a petíció benyújtója még megragadhat mindenféle nemzeti lehetőséget is, hogy megoldja az ügyét, de az én kérdésemet még nem válaszolták meg. Hozzájárul-e a levegőminőség javulásához az autópálya építése, vagy nem? Ez a kérdés egyre nyitva van. Így aztán a petíció lényege ez, és kérdezném, hogy a bizottság segíthetne a petíciót benyújtó félnek abban, hogy ezt a kérdést megválaszolják. Köszönöm szépen, Péter. Zlatowski úr kap most szót, ha itt van. Köszönöm szépen. Az infrastruktúrális beruházások, projektek általában ha aggasztják a lakókat, mert félnek a lakók a hang a zajhatásoktól, csökken ingatlanok minősége, stb. Itt útépítésről van szó, és körgyűrű építéséről. Nehéz pillanatot élünk meg, minden tagállamot komolyan sújt a gazdasági válság. Beruházásokra viszont szükség van, hogy a munkahelyek számát növeljük. Ez nagyon fontos a biztonság miatt is a jobb közutak kevesebb balesetet jelentenek. Látjuk, világosan látjuk, hogy az Európai Bizottság nem azonosított be semmiféle problémát, semmiféle hiátust a projekt kapcsán, így aztán úgy gondolom, hogy ezt a petíciót le kellene zárni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ebi asszony kap szót, tessék. Nem halljuk önt sajnos, Ebi asszony nem halljuk. Elég rossz a kapcsolat, próbáljuk meg azért.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 ez a projekt a levegő minősége nem fog javítani, rosszabbá fog válni a levegő minősége. Hangsúlyoznom kell még egyszer, hogy Európa egyik leglégszennyezettebb régiójáról beszélünk. A légszennyezés által okozott halálesetek száma itt rekord magasságú volt nagyon nagy mennyiségű gépjármű halad el az emberek alap, ablaka alatt. Évente 60 millió gépjármű fog áthaladni. Beruházásról esett szó, közúti beruházásokról. Egyre több autó megy át, holott szeretnénk csökkenteni a gépjárművek számát nem jó ez a projekt, ez, ez, ez, ez szakpolitikák ellenében megy. Az Európai Unió bírósága is ezt mondta. Olaszország megsérti a levegő minőségéről szóló irányelvet. Azt hiszem, hogy ha az Európai Az, én hiszem azt, hogy az Európai Bizottságnak a bíróságra kellene mennie, bírósághoz kellene fordulnia, mert Olaszország nem tartja tiszteletben a Pó folyómedrének a védelmét. Sajnos nagyon rossz a kapcsolat. aggravarli. Quindi questi cittadini non si meritano di assistere all'ennesimo rimbalzo di competenze e di responsabilità. Tehát a bizottságnak föl kéne vállalni ezt a felelősséget. Érdemes lenne, hogy erőteljesen elítéljük itt a petíciós bizottság részéről és a petíciót benyújtók részéről is mindezt. Tehát a kér... De, kérdésem, is be is fejezem, kérem maradjon ez a petíció nyitva, hogy vizsgálja meg újra az Európai Bizottság, és kérem, hogy új levelet küldjenek a helyi és a nemzeti hatóságokhoz, akik illetékesek ebben a témában, mert még nem kaptak eddig sem választ erre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Evi asszony. El szeretném mondani, hogy nem volt tolmácsolás, mert nagyon rossz volt a kapcsolat, úgyhogy nem volt tolmácsolás a legtöbb nyelvre. Köszönöm, akkor most a petíciót benyújtónak adok két percet. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet minden hozzászólónak, és minden parlamenti képviselőnek, aki hozzászólt. El szeretném mondani azt, hogy a kibővítést illetően nem akarjuk, hogy ez az autópálya szélesebb legyen, mert ez csak arra ösztönözne, hogy autót használnak az emberek. Ez pedig nem fenntartható mobilitás, mert végül is az autó a legkényelmesebb, és így senki sem fog ö, beruházni ö, a tömegközlekedésbe. Hogyha a, a legtöbb, legszennyező anyag is nőne 10%-kal az apró szennyezőanyagok és a PM10-re gondolok itt. Ebben a gazdasági válságban az emberek nem fognak kevésbé szennyező autókat vásárolni. Végül a részvétel. A projekt nem volt megfelelően részvételre, nem számíthatott megfelelő részvételre. Például a projekt már háromszor változott meg. mert egyáltalán nem tudtak részt venni az emberek a döntésben. Az első projekt után ö, sem tudtak véleményt nyilvánítani. Úgyhogy kérem az Európai Parlament petíciós bizottságát, hogy vegye figyelembe ezeket az aspektusokat. Szerintünk egyértelműen európai kompetenciáról van ugyanis szó. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm a petíciót benyújtóknak, a bizottságnak és a három képviselőnek is, aki hozzászólt és részt vett ennek a petíciónak a megvitatásában. Nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és az Emilia Rományi regionális önkormányzat már válaszolt nekünk, amit mi kérésként elküldtünk nekik, de újra fogunk pontosítást kérni Emília Rományától, és ezt követően továbbadjuk a koordinátoroknak, hogy döntsenek. Amennyiben Emilia Románia válasza kielégítő, akkor le tudjuk zárni ezt a petíciót, vagy továbbra is nyitva hagyjuk. Köszönöm szépen, köszönöm mindannyiuknak, most pedig a petíciós bizottság ülését ezzel szeretném zárni most, de azt el szeretném mondani, hogy a következő ülésre november 10-én reggel 9-kor kerül sor. Köszönöm szépen a figyelmüket!